ötödik elnöki jelölése indította el ezt a tüntetést, de nem csak erről van szó, hanem egy egész, egy egész generáció jövőjéről szól ez. A 30 év alattiak alkotják Algéria lakosságának felét, és nagyon aggódnak, hogy nem megfelelően fejlődik a gazdaság és az egész Algéri- és Algéria. Nos, a válság azt hiszem, hogy a válságból tanulnunk kell, és mindenképpen tiszteletben kell tartani a békés tüntetőket. Meg kell hallgatni a teljes mértékben legitim kéréseket, hogy reformok történjenek és jogaik legyenek, illetve várnunk kell azt, arra, azt abban kell reménykednünk, hogy megváltozik majd a rezsim, és valóra válik az, amit az algiri nép kér. Köszönöm, López úr! Most Cisco milyen mond következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Algéria nagyon fontos ország az EU számára, illetve tagállamai számára, és most nagyon fontos választóponthoz érkezett Algéria. A 90-es években nagyon nehéz időszakot élt meg Algéria. Nagyon sok volt a halott, terrorizmusról, polgárháborúról beszélünk. Bouteflika végre elállt arról, hogy ötöt, attól, hogy ötötször is jelöltesse magát reformra van szükség. Átmeneti időszakot fog megélni Algéria. Úgy gondolom, hogy nagyon inkluz, inkluzívnak kell lennie az új rezsimnek. Ön is említette ezt a szót elég sokszor, biztos úr, én is fogom ezt alkalmazni. Azt kérik a tüntetők, a békés tüntetők, hogy történjen demokratikus átalakulás. Semmiféle erőszakot nem tudunk megengedni. Stabilitásra van szükség. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nagyon oda kell figyelni az átmenet időszakára, segítenünk kell az algériai népet, ez a változás közepette, és hogyha számítanak ránk, akkor segítő kezet kell nyújtani nekik. Párbeszéd alapján ugyanak, és ezzel párhuzamosan demokratikusan kell megoldani az átmenetet, hiszen ez jelenti majd az algériai nép jövőjét. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk Eugen Freund úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokan beszéltek már előttem. Most hagyj beszéljek egy kicsit az Európai Unióról. Nem Szíria az az egyetlen és utolsó ország, ahol az Európai Unió kudarcot vallott. Attól tartok, hogy Algéria is ilyen ország lesz vagy hát már eddig is ilyen volt, hiszen egy eh, kvázi diktátor uralkodik évtizedek óta. És mit teszünk mi most? Csak nézzük, figyeljük az eseményeket. Szíriának 20 millió lakosa volt, Algériának 40 millió van. Ha itt polgárháború törne ki, akkor Európa felelős lenne. Nyolc éven át, hogyha egy célzottabb külpolitikát folytattunk volna, akkor ugyanúgy, ahogy Szíriában is, itt is elérhettünk volna eredményeket, de Európa tehetetlen, hiába Stockholm, Bécs, Párizs erőfeszítése, mert az egyhangúság elve érvényesül, és ezzel viszont semmit nem tudunk megegyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most a spontán hozzászólások következnek. Három jelentkeztek, hárman jelentkeztek eddig. Mindenkinek tudunk lehetőséget adni. Poszpisil úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Végighallgattam ezt a vitát, nagyon odafigyelve tettem ezt, és számomra az jött le tanulságként, hogy mindennek kell tennünk annak érdekében, hogy, hogy Buteflika uralma megszűnjön, és a demokrácia megvesse a lábát Algériában. Ehhez nem elég tényleg figyelni ezeket a békés tüntetéseket, hanem aktív fellépésre van szükség. Az elnök választás technikai támogatására, hogy az tényleg igazságos, részrehajlásmentes legyen, hogy legitim legyen az új elnök. És ugyan most még békések ezek a tüntetések, de bármikor kirobbanhat valamilyen atrocitás. Köszönjük szépen. Gomes asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, Európa mossa a kezét, és hogyha stílszerűek akarunk lenni, mindezt a Nyugat-Szaharában teszi leginkább. Nem lehet pedig nem látni azt, hogy mi történik Algériában. Az európaiaknak látniuk kellene, hogy az, hogy egy nép békésen, kitartóan és békésen tüntet, ez nagyon méltó dolog, és ebben meg kéne támogatni az igazi demokrácia felépítésében ezt az országot. Ki kell mondanunk, hogy támogatjuk a demokratikus reformokat. Tennünk kell azért, hogy ezek megvalósuljanak. Ők Európára szegezik a tekintetüket, ne kelljen csalatkozniuk bennünk. az algériai fiatalok csupán azt kérik, hogy a társadalomba integrálják őket, hogy munkahelyek teremtődjenek, legyenek lehetőségeik. Ez a mi biztonságunk garanciája is. Köszönjük szépen. Most spontán felszólások következnek. Tisztelt eh, elnök úr, biztos úr! A február 24-i napon Buteflikát felszólították, hogy ne akarjon újra indulni, és a kitűzött választások elhalasztása tulajdonképpen Buteflika uralmát hosszabbítja meg csupán. Ez egy alkotmány ellenes, alkotmányt alásó taktika a határidő kétolása. Megpróbál az elnök még előgyűjteni. Nem kellett volna megadni neki ezt a lehetőséget. És miközben az illegális bevándorlással küzdünk, a terrorizmussal, végre olyan partner kéne Algériában, aki, aki megnyitja a társadalmat és partnerünk ezekben. Ehhez szabad választásokra van szükség, és nem szabad, hogy csalatkozzanak bennünk a tüntetők. Adesso la parola. Most megadom a szót biztos úrnak. Hát biztos úr következik a főképviselő asszony nevében fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Továbbra is nyomon fogjuk követni az algériai eseményeket. Algéria fontos déli partnerünk. Remélhetőleg a helyzet továbbra is békés marad, és mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az algériai nép jogos követelései teljesüljenek. A legjobb, amit tehetünk azonban jelen pillanatban az, ahogy mondtam, hogy nem avatkozunk be a belpolitikai helyzetbe. Készen kell állnunk arra, hogy támogatást nyújtunk a konszenzus kereséshez és az azt követő folyamatokhoz, amikor megérik rá az idő. Folyamatosan eh, nyomon követjük a helyzetet, és szem előtt tartjuk persze azt is, hogy az algérok, algérok, eh, algériaiak feladata, hogy döntésre jussanak. Nagyra értékelem azt, hogy a parlament odafigyel erre a nagyon fontos kérdésre, és fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk erre az országra. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárom a vitát. A napi rend értelmében bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozata következik. Krím Oroszországi Föderáció általi illegális elfoglalásának 5 éve ez a cím. Johannes Hahn biztosnak adom meg a szót. A bizottság alelnökét az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt évvel ezelőtt az Orosz Föderáció jogtalanul annexálti, annexálta a Krímfélszigetet és Szevasztopol régióját. Öt évvel később az Európai Unió továbbra is elkötelezett Ukrajna területi integritásának védelme mellett. Nem fogjuk elismerni a nemzetközi jog ilyetén történt megsértését. Továbbra is kitartunk az el nem ismerés politikája mellett. A Fekete-tengeri helyzet továbbra is aggasztó, látjuk, hogy militarizálódik a Krimfélsziget. A Kercsi szorosban kialakult helyzet tavaly novemberben, amely maga is az illegális annexió egyik következménye szintén mutatja, hogy mennyire instabil a régió. Továbbra is felszólítjuk Oroszországot, hogy bocsássa szabadon a fogvatartott ukrán tengerészeket. Továbbra elvárjuk Oroszországtól, hogy a fogvatartottakat megfelelő orvosi ellátásban részesítse. Ez az elfogadhatatlan helyzet részben a Kercsi híd megépítésével is összefügg, ez Ukrajna beleegyezése nélkül történt. Oroszország emellett akadályozza a kercsi szoros megközelítését ukrán hajók által. Számos hajó szenvedi el a több napig tartó ellenőrzések hatását, többek között EU-s zászló alatt hajó, hajózó hajók is. Fontosnak tartjuk, hogy Oroszország a nemzetközi jogban foglaltakat teljesítse ebben az összefüggésben. Üdvözöljük Ukrajna megközelítését, Továbbá az illegális annexió és a helyzet, nagyon rossz biztonsági helyzete mellett azt láthatjuk, hogy emberi jogsértések is történnek a Krímfélszigeten, főként a krími tatárok jogait sértették meg nagyon súlyosan. Médiumokat zártak belehetetlenítettek el, emellett az önrendelkezést irányító hatóságot is ellehetetlenítették. Továbbra is azt fogjuk követelni, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon Oleg Szentszovot, aki tavaly megnyerte a Szaharov díjat, és akinek az arcképe az Európai Parlament épülete előtt látható, és emlékeztet minket az ő szenvedéseire. Eden Pekirov, Alexander Kohenko, Nikola Semina, Vladimir Baluk és Emir Usein Kuku esetére is emlékeztetnünk kell. Mindezen személyeket Oroszország a nemzetközi jogok megsértése mellett tartja fogva. Az összes emberi jogi jogi sértést ki kell vizsgálni, és fontos, hogy az emberjogi szereplők akadálytalanul hozzáférhessenek a Krímfélszigethez. Sajnálatos módon továbbra is azt látjuk, hogy ukrán polgárokat illegálisan fogva tartanak Oroszországban, sőt elítélik őket a bíróságon. Pavlo Ripet hat év börtönbüntetésre ítélték nemrégiben, elvárjuk, hogy őt is bocsássák szabadon. Minden lehetőséget megragadunk, hogy felhozzuk ezeket az egyéni ügyeket a nyilvánosság előtt és Oroszországgal tárgyalva is. Oroszország folyamatosan me- megsérti nemzetközi jogokat, de, nemzetközi jogi megállapodásokat, de Ukrajna továbbra is a partnerünk, és kiállunk mellette. El, elítéltük például a Kercsi híd megépítését, és folyamatosan felhívjuk a figyelmet a Fekete-tengeri és az Azovi-tengeri helyzet romlására. A Krímfélsziget és Szevasztopol illegális annexiójával kapcsolatos álláspontunkat többször is szóvá tettük, legutóbb tette ezt a külügyi főképviselőnk is az EU részéről március 17-én. Emellett legutóbb, a legutóbbi külügyi tanács alkalmával is felvetette ezt az ügyet. Intézkedéseket tettünk továbbá azért, hogy Oroszországnak megmutassuk, hogy a fellépése, fellépésének ára következménye van. Nyolc olyan orosz egyént sújtottunk szankciókkal, akik a Kercsi szorosban bekövetkezett eseményekben szerepet játszottak. Emellett a transatlanti partnereink is hasonló szankciókról számoltak be, ezzel is mutatva azt, hogy egységesen lépünk fel. Emellett azonosítottunk olyan területeket, amelyeken támogathatjuk ukrán partnereinket a Szazovi tengeri fejlemények kapcsán. Áttekintettük, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az infrastruktúra fejlesztéshez, a képzésekhez és a KKV-k támogatásához amin utóbbinak a célja az üzleti élet diversifikálása, valamint az ipari struktúra diversifikálása ebben a régióban. Egyelőre ez a régió nagyon nagy mértékben függ az acél termeléstől. A kontinensünkön zajlanak ezek a nemzetközi jogi jogsértések, és be kell bizonyítanunk, hogy mi a nemzetközi jogoldalán állunk, és azt az alapvető elvet képviseljük, hogy a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, és ami a legfontosabb, az ukrán nép oldalán állunk. Az elmúlt években többet ruháztunk be Ukrajnába, mint bármely más országba a világon, és Ukrajna is tudja, hogy számíthat továbbra is a támogatásunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cominciamo con gli interventi a nome dei gruppi politici. Most következnek a frakciók szószólói. Brokkúr az első a néppárt nevében. Két perce van parancsolja. Szám. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Köszönöm Hán úr felszólalását ebben a kérdésben, és köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmazott. Lényegében arról van szó, hogy egy országnak szabadon kell tudnia dönteni arról, hogy kivel köt szövetséget, kivel köt megállapodást. Ez az egyik alapelv, a másik pedig a határok sérthetetlensége. A határokat sohasem szabad egyoldalúan megváltoztatni. Oroszország mindkét elvet megsértette. Egy másik ország részét megszállta, az ország másik részével háborúzik, és az azovi tengeren, ahogyan Hán úr is mondta, szintén vannak nemzetközi jogi problémák, és ez elfogadhatatlan. Egy dolgot világosá kell tennünk, ez 1945 óta az első ilyen eset volt, az első ilyen nemzetközi jogi jogsértés, ezt világosá kell tenni, és nem válhat az Európai Unióban gyakorlattá 21. században, hogy a nemzetközi jogi ilyen megsértését elfogadjuk, tétlenül nézzük. Ezért világos, hogy meg kell, ragaszkodnunk kell a szankciókhoz, de fontos, hogy Oroszországgal ismét felépítsük a párbeszédet, ez azt hiszem mindkét fél érdeke, főként Oroszország érdeke. Azt hiszem most, öt évvel később látnunk kell, hogy Ukrajna lakossága 90-es években egy népszavazás alkalmával nagy többséggel egy egységes Ukrajna mellett tette le a voksát. Az ukrán lakosság az összes szabad választás alkalmával egy európai megoldás mellett voksolt, az európai út mellett szállt síkra, és azt hiszem, semmiféle legitimációja nincs éppen ezért annak, hogy Oroszország régi történelmi eseményekre hivatkozva elnyomhassa az országot. A krém krémi tatárokat nyomják el az országban csupán ugyanazokat, akiket Sztálin alatt is elnyomtak. Ezt világossá kell tenni, és biztosítanunk kell, hogy Európában a nemzetközi jog továbbra is érvényre juthasson. Most pedig megadom a szót Gomes asszonynak az SND frakció nevében parancsolja. Köszönöm szépen. a Krímfélsziget megszállása val Putyin kimerítette a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértésének bűncselekményét. Putyin elnök olyan Oroszországot épít, amely rendszer szerűen lábbal tiporja a nemzetközi megállapodásokat, amelyeket maga is aláírt, és gátolja azokat az országokat, ahol befolyása van a demokrácia irányában való ellépésben. A balti országokat fenyegeti. Megpróbálja alásni az Európai Unió egységét nem elegendőek a szankciók. Sokkal egyértelmű fellépésre lenne szükség, és annak a megmutatására, hogy Európa képes megvédeni magát és polgárait, katonailag felkészültek vagyunk, a demokráciának is megvannak az önvédelmi eszközei. Köszönjük szépen! Kérem, hogy mindenki tartja be hozzászólási időt, nem szeretem elvenni ugyanis a mikrofon senkitől. Most pedig az LCR e nevében megadom a szót Jurek úrnak. Parancsoljon egy perc. Proszę. Pięć lat, które minęło od aneksji e, Krymu. Köszönöm szépen. Már öt év telt el a Krímfélsziget lerohanása óta, és Oroszország egyáltalán nem szenvedte meg a szankciókat. Európa annál inkább. Az északi áramlat projekt továbbra is működik, és valójában nem az oroszokat, hanem Ukrajnát izoláljuk, amikor ezeket a szankciókat hozzuk. Tehát korán sem jó irányban hatnak a szankciók, és nem arányosan. A közös biztonságpolitikához itt békét kéne teremteni, de nincs szolidaritás az európai tagállamok között, csak üres szavakat pufogtatunk. Köszönöm szépen! Most a liberális frakció nevében Szelimovics úrnak adok két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt év telt el a Krimfélsziget megszállása óta, és Európa nem volt eléggé egyértelmű, mert szükségünk van az orosz gázra, félünk az oroszoktól, nem tudom miért, de a valódi kérdést mindenki kikerüli. Azt, hogy mit tennénk akkor, hogyha az EU egyik országát rohanná le, Oroszország. A balti államok biztosak lehetnek abban, hogyha az oroszok le akarnák őket rohanni, Európa megvédeni őket? Ez itt a fő kérdés, és pont ezt akarja a Kreml is lebegtetni, illetve jelezni felénk, hogy nem vagyunk igazán képesek megvédeni magunkat, nem vagyunk sem egységesek, sem felkészültek. Tehát minden az ő kezében van. Oroszország most már régóta, évtizedek óta agresszív. Grúzia, a Krimfélsziget és egyéb példák is mutatják, hogy az Orosz Föderáció nincs szándékában megváltoztatni politikáját, és ahol csak tud, Európának borsot tör az orra alá, és próbál újra terjeszkedni. Ezért egységesen, keményen kell fellépnünk. Mert a megbékérésről szóló tárgyalások, a kompromisszumokkal ö, az oroszok malmára hagyjuk a vizet, ezt az oroszok gyengeségként értékelik, ki kell mondanunk, hogy ami elég, az elég. Túl messzire ment Putyin már régen, és mint a Krimfélszigeten, mint Kelet-Ukrajnában, mint Grúziában. Meg kell állítani az oroszok. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében megadom a szót a lelnök asszonynak. Parancsolj, Heidi! Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és a főképviselőnek, hogy ilyen egyértelműen eltélte a Krímfélsziget illegális megszállását. Nagyon fontosnak tartom, hogy öt évvel az illegális annektálás után nyíltan beszéljünk erről a helyzetről, mert sok, sokaknak sérültek a jogaik, és soka, sokan érzik úgy, hogy elhagyták, magukra hagyták őket. Ezért nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy rendszer szintű elnyomásra került sor, és jogsértésekre, folyamatos sorozatos jogsértésekre az annektálást követően. Külön ki kell emelnünk Oleg aki a Szaharov díjazottunk, a bizottsággal és a főképviselővel együtt követel, nekünk is követelnünk kell, hogy azonnal bocsássák szabadon a politikai fogvatartottakat. El kell ítélnünk a szélsőségesekre vonatkozó szabályozásokat, amelyeket az anektálás után vezettek be, és amelyek súlyosan korlátozzák a Krímfélszigeten a véleménynyilvánítás szabadságát. Mille kollega. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Most pedig a GUE frakció nevében Kouzó Perbúj kolléga következik. Parancsolj, Hevér! Köszönöm szépen, elnök úr! Öt év telt el azóta, amit egyesek úgy neveznek, hogy a Krím oroszországi Föderáció által illegális elfoglalás. Sokan megkérdezik ezt, bizonyos német történészek is. is. Emlékszünk a Majdárra, emlékszünk arra, hogy egyes politikai pártok, frakciók innen a házból beavatkoztak az ukrán folyamatokba, de valójában sokkal korábban kezdődik ez a történet. Kár, hogy nem beszélünk arról, hogy mi történt akkor, amikor 20 évvel ezelőtt a NATO elkezdte bombázni Jugoszláviát. Ez ugyanolyan beavatkozás, mint amivel mi vádoljuk most Oroszországot. Szankció politikát alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy Spanyolországban és Olaszországban is rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az orosz propaganda, propagandáról is sokat beszéltünk, beszéltünk a neonácik elterjedéséről, illetve arról is, amit például Román Szuhevics mondott. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az ENF frakció nevében megadom a szót Schaffhauser úrnak. Parancsoljon, uram! Cher Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Amit nem engednek meg a krimbeli lakosoknak, azt megengedik a koszovóiaknak azt mondják, hogy itt eh, illegálisan elfoglalták a félszigetet, viszont eh, Koszovó, eh, Koszovót pedig függetlenségét ünneplik. Beszélnek a jugoszláviai bombázásról, sajnálatos módon 20 év telt el azóta, hogy ez az illegális bombázás megtörtént. Koszovó illegálisan jelentette ki 2008-ban, hogy, eh, hogy független, ez kérem egy eh, mafiózó állam. Kérem szépen, valójában a Majdan egy, eh, egy erőszakos államcsíny volt, Ennek a koszovói és a, koszovói és a majdani példától eltérően a Krimfélsziget, el, el, Krimfélsziget esetében egyetlen puskalövés nem dört, dördült el. Kucsavúr szintén odaadta a Krimfélszigetet, ő odaadta a Krimfélszigetet, akkor annak idején, amikor Ukrajna még orosz szocialista, vagy szovjet szocialista köztársaság volt. Köszönöm szépen. Polcsák úr szeretne önnek föltenni kikártyás kérdést. Elfogadja? Parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Köszönöm, hogy elfogadja a kékkártyás kérdésemet. Nagyon figyelmesen hallgattam, hogy mit mondott, Szoktam hallani, hogy az ön irodája előtt valaki oroszul beszél. Kérdésem, hogy kérdésem, hogy igaz az, hogy ön kapott egy igen nagy összegű hitelt, az ön frakció, pártja kapott egy nagy összegű hitelt Oroszországból, ez igaz? És tudja, hogy ez a nemzetközi jogszabályoknak ellentmond? Köszönöm. Ilyen övön aluli üldésekre nem, válaszol, nem válaszolok. Kérem szépen voltak vizsgálódások, mindent megfelelő legalitással, mindent teljes mértékben jogosan, jogszabályok mentén zajlott. Egy olyan kamatlábbal kaptam ezt a hitelt, amit egy európai Spá- egy európai bank is megítélne. Szerintem, véleményem szerint egyetlen bolsevik és botrányos dolog van itt, az az, hogy engem, nekem itt Európában már senki nem hitelez. A következő kékkártyás kérdést Préda úr szeretné föltenni. Ezt elfogadja? Préda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Schaffhauser úr. Érdekelne valami. Öt éve látom itt önt. Ön nagyon-nagyon szenvedélyesen kiáll a Kremlet minden alkalommal. Az elmúlt öt évben előfordult az, hogy Putyin vagy a rezsimje mondott valami olyasmit, amivel ön nem értett egyet, bármilyen apróság, jó, kis részlet, volt valami, ami nem tetszett önnek? Vagy tényleg ön 100%, 120%-ban kiáll a Kreml és Putyin mellett? Mondja meg az igazat, kérem szépen. Se kolléga. Tisztelt kolléga, az a politika, amit én támogatok, Franciaország politikája. Elnézést kérek. Nézze csak meg! Nézze csak meg Franciaország álláspontját. Mi történt? Hogyan gondolkodott Franciaország a történelm során? De Gaulle tábornok volt az első, aki ellátogatott Stálin Oroszországába. Minden egyes államfőnek privilegizált kapcsolata volt Oroszországgal. Macron néha ugyan nehézkesnek tűnik, de Franciaország mindig is az egyensúly mellett áll ki, és remélem, hogy a szuverenitás mellett a továbbban is ki fog állni. Köszönöm szépen, köszönöm. Kellam, képviselő, következik egy perc. Köszönöm szépen. Krím félsziget elfoglalása katonai erővel a nemzetközi jog egyértelmű megsértése volt, és az Anschlussra emlékeztetett, amely 38-ban történt Hitler, amikor elfoglalta Ausztriát, és az első világháború eseményeire. Szükség volt a szankciókra, világos, csak az a baj, hogy az európai országok nem voltak egységesek, és ezzel alásták saját maguk hitelességét. És az azovi tengeri, múlt novemberi ö, Oroszország a, agresszió ö, áldozatai is azóta is ö, börtönben vannak. És ö, Ukrajna nem nincs egyedül. Az Európai Parlament két héttel ezelőtt szóvá tette nemzetközi fórumon, hogy Oroszország nemzetközi törvényeket sért meg. Nem lehet business as usual, amíg a Kreml ö, teljes körülön nem restaurálja az eredeti határokat. Ársis kollégának adok egy percben szót. Ársis kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! A Krímfélsziget illegális elfoglalása óta folyamatosan elítéljük Oroszország agresszív fellépését. Folyamatosan látjuk, hogy Katonai csapatösszevonások történnek több helyütt, az ukrán határon, az Azovi tengernél. Oroszország már nem az a régi Szovjetunió, amely papírtigrisként működött. Én mindenestől kommunista ellenes voltam, de nem szabad a régi Szovjetuniót összekeverni a jelenlegi nacionalista Oroszországgal. Ez a mostani Oroszország minden európai elvvel szembe megy. Köszönjük Ászis úr. Demeszmáker úrnak adok szót. Köszönöm, tisztelt biztos úr. Köszönöm a az egyértelmű szavakat. A Krím egy ellopott félsziget, és már a második világháború idején orosz katonák vonultak oda be, mert stratégiailag fontos volt, és ezt egy okosan előkészített média hagyjárattal most Oroszország megismételte. 57-ben ugyan Oroszország aláírta a lemondó nyilatkozatot, a Helsinki, a budapesti memorandum ellenére Oroszország gyakorlatilag katonai erőszakkal kihasított magának egy területet, ahol katonai támaszpontokat épít mert ez neki stratégiailag fontos. Ha fellazítjuk a szankciókat, akkor a saját nem csak a hitelességünket vonjuk kétségbe, hanem a biztonságunkat ássuk alá. Jill asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. A Krimfér-sziget orosz megszállása a nemzetközi békét ássa alá, és bármikor az eszkalálódhat a konfliktus egy nemzetközi konfliktussá. Az orosz megszállás alatt a Krimfélsziget lakosai egyre izoláltabbak a világtól, emberi jogok, az emberi jogok helyzete radikálisan romlott, és persze, arról még nem beszéltünk, hogy Ukrajna teritoriális sérthetetlensége sérült. Nem elég tehát Szaharov díjat adni Alexencovnak, hanem fontos, hogy Oroszországnak kemény üzenetet küldjünk, hogy a nemzetközi jog megsértése súlyos következményekkel jár. A bizottságtól ezért azt kérdezem, hogy növeljük-e a nyomást az orosz félre, hogyan növeljük azt, És hogyan valósul meg a gyakorlatban az, amit elméletileg Hán úr kifejtett az előbb? Most Fotiga asszonynak adom másfél percben meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az Orosz Föderáció öt éve megszállás alatt tartja a Krímfél szigetet, annak eredeti lakosaival, a krímtatárokkal egyetemben. Ez ennek a közösségnek a jogainak a megsértése. 1783-ban üldözték el a cári erők először a krími tatárokat, aztán 1945-ben Stálin volt az, aki ugyanezt tette, deportálta a tatárokat, akik ott őshonosak. Most már a kisebbségben vannak, de folyamatosan csökken a számuk és csökkennek a jogaik. Sok politikai fogvatartott van közöttük, és az egész közösség emberi jogait lábbal tapossák. Idén májusban a krimi tatárok remélhetőleg a nemzetközi közösség támogatásával és ukrán támogatással meg, fogják, meg fognak emlékezni az öt éves megszállás első napjairól. Köszönöm biztos úr, amit elmondott Egyetértek azzal, hogy a politikai fogvatartottakat ki kell szabadítani és vissza kell adni a területet Ukrajnának. Köszönöm szépen! Volt képviselő következik, parancsoljon. Öt év telt el azóta, hogy jogtalanul a Krímfélszigetet az Oroszországi Föderációhoz csatolták. Azokhoz csatlakozom, akik elítélik a nemzetközi jognak e nyilvánvaló megsértését. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem, velő, való, egyáltalán nem tartja tiszteletben a jogállamiság elveit, ez az elfoglalás, ez az anektálás. A Krim félsziget kulturális örökségére szörnyűséges hatással van ez az elfoglalás, ez a megszállás. Nagyon sok történelmi helyszínt tesznek tönkre, a kisebbségeket, a művészeket, a, az ellenzék tagjait továbbra is üldözik a Krimfélszigeten. Az EU nagyon konzekvens volt, elítélte ezt az anektálást. Oroszország viszont mindent megtesz azért, hogy valamit tegyen ez ellen, a szélső jobboldali pártokat finanszíroz az, e EU, az Európai Unióban. Nem szabad engednünk a nyomásnak, nagyon fontos, hogy betartassuk a nemzetközi jogot Oroszországgal kapcsolatban is, és más országokkal kapcsolatban is. Köszönöm szépen! Most a spontán hozzászólások következnek. Öten jelentkeztek. Úgy látom, hogy csak néppárti kollégák vannak itt, főleg cseh képviselők. Nem mindenkinek szó tudok adni, Poszpisil úr az első pane předsedající já jsem velmi rád že ta debata jasně ukázala. örülök annak hogy sor kerül erre a vitára egyértelmű hogy megvan a domináns többség egyetértünk abban hogy krim oroszországi föderáció általi elfoglalása illegális oroszország az azovi tengeren is folytatja illegális tevékenységét. A kisebbségeknek nagyon rossz a helyzete a Krímfélszigeten, erről is beszéltünk. Beszéltünk a krími tatárok sorsáról, súlyosan diszkriminálják őket, beszéltünk arról, hogy üldözik a, az újságírókat, az emberi jogi aktivistákat, a kisebbségeket, erről beszélni kell. A nemzetközi jogot megsértették, és a Krimfélsziget lakosságát sem tartják tiszteletben azokat, akik Ukrajnához húznak, vagy függetlenül Oroszországtól függetlenül szeretnének élni. Egyértelmű, hogy folytatni kell az Oroszország elleni szankciókat. Köszönöm. Faria, kolléga, egy perc. Grazie, Presidente. 50 após a anexação ilegal da Köszönöm szépen, elnök úr. Öt évvel a Krím félsziget illegális annexióját követően láthatjuk, hogy lábbal tiporják a krími tatárok jogait, jogtalan letartóztatásokra kerül sor, Úgy gondolom, hogy a Minszki megállapodást tiszteletben kell tartania Oroszországnak, és a Krímfélsziget területi integritását helyre kell állítani. Orosz pénzt mosnak az európai bankrendszeren keresztül, biztosítanunk kell, hogy rekerüljenek a fekete listára ezek az orosz szereplők, és fontos, hogy megbüntessük azokat az országokat, amelyek nem hajtják végre a negyedik pénzmosás elleni irányelvet. Európai bankok éltetik ezt az illegális rezsimet. Köszönöm szépen. Sodrova kolléga következik, egy perc. Za udělení slova. Já chci především poděkovat panu komisaři Hánovi. Köszönöm szépen. Köszönöm Hán biztosnak ezt a világos szerepvállalást, illetve világos állásfoglalást a Krímfélszigeten uralkodó helyzettel kapcsolatosan. Öt év múlt el a Krimfélsziget annexiója óta, de továbbra sem szűnt meg ez az igazságtalanság. A Krimfélsziget egyértelműen Ukrajnához tartozik, mégpedig egy olyan szerződés értelmében, amelyet az Orosz Föderációs aláírt. Öt év telt el pontosan azóta, hogy az Európai Unió, illetve az ENSZ közgyűlése kimondta, hogy az a Krimfélsziget annexiója nem jogszerű. A krémi lakosság is nagyon súlyosan megszenvedte az eseményeket. Hallhattunk például kínzásokról és egyéb visszaélésekről. Továbbra is bizonytalan a Krímfélsziget jövője. Köszönöm szépen! Stettina képviselője a szó, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! 2019 2018. júniusában az Európai Unió Oroszországgal szemben szankciókat foganatosított, ez több milliárd euróba kerül Oroszországnak évente. Már 2014-ben egy egész sor magánszemély, orosz magánszemélyel szemben szankciókat foganatosítottunk, habár ennek közvetlen hatása az orosz gazdaságra nincs, és, mégsem, és nem is olyan jelentős éppen ezért az orosz gazdaság szempontjából, mégis hozzájárulhat ahhoz, hogy változzon Oroszország hozzáállása. Oroszországban legal, legalizálták a Krímfélsziget annexióját, mégpedig egyhangulag szavazták azt meg. Úgy gondolom, hogy teljes tilalmat kell kimondanunk az orosz felsőház tagjaival szemben az Európa való belépés kapcsán. Prego. Köszönöm, Polcsák. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Öt évvel a Krímfélsziget megszállása után ez nem csak hitelességi, emberi jogi kérdés, hogy most mit mondunk, mit teszünk, hanem konkrétan a helyi krím tatár lakosság sorsa, sorsát befolyásoló kérdés. Elnézést kérek Ukrajna népétől Milos Zeman helyett is, aki minden alkalommal, amikor fellép, a cseh-ukrán kapcsolatokat próbálja rombolni. Sajnálom, hogy saját elnököm így viselkedik. Nyilván fenn kell tartani a szankciókat, és addig szorítani őket, míg vissza nem adják ezt a területet. Köszönöm szépen! Most megadom a szót Hán biztos úrnak, továbbra is a főképviselő asszony képviseleti. Grazie, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Miután a felszólalások többsége is ebbe az irányba hatott, megerősíthetem, hogy az Európai Bizottság nem fogja elismerni a Krímfélsziget elfoglalását és Oroszországhoz való tartozását. Követjük a déli tengereken történő eseményeket, támogatjuk Ukrajnát függetlensége megőrzésében, és minden nemzetközi fórumon szóvá tesszük, hogy a nemzetközi jog megsértésének tartjuk a Krimfélsziget elfoglalását. Pont. Köszönöm szépen, és köszönöm Préda úrnak is a sok nyelvű felszólalást. Ezzel lezárom azt a vitát. A napi rend értelmében a belé jelentés következik az arab tavasz után a közel-kelet és Észak-Afrika jövője. Do la parola al relatore. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Parancsolj, Brandon. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc évvel ezelőtt több ezer fiatal férfi és nő vonult ki az utcákra, a földközi tenger déli partvidékén demokráciát kértek, azt kérték, hogy az jogaikat, az alapjogaikat tartsák tiszteletben, szabadságot kértek, szociális inklúziót kértek, munkát kértek. A múlt modelljével sikerült akkor szakítani. Mi történt azóta, és mit tett az Európai Unió? Arab tavasznak neveztük ezt a jelenséget. Valójában itt több fázisú változás hullámról beszélhetünk. A különböző országok különbözőképpen reagáltak erre. Demokratizáció, újabb rezsimek, polgárháború, sokféle lehetőség alakult ki. Az Európai Unió a demokratikus tendenciákat próbálta meg felkarolni. Az iszlám állam terrorista fenyegetettsége csak nőtt ebben az, ebben az időszakban, illetve egyre több volt a migráns is partnerországaink szerettük volna támogatni, hogy biztonságosabbak legyenek, hogy a migráns problémát is megoldják, de ismételten beleestünk a múlt hibáiba. Egy ördögi kör alakult ki, a helyi lakosság pedig megpróbálja magáról lerázni valahogyan ezt az átkot. Hogyha alulbecsüljük az algéria helyzetet, ami jelenleg van alakulóban, akkor sajnos abban is lehet egy új Szíria. Hatékonyabb külpolitikára kell törekedni, koordinált módon és egységesen kell fellépnünk. Hogyha minden tagállam saját szakállára dolgozik, és rövid távú megoldásokban gondolkodik, annak nem lesz pozitív hatása, akkor tovább bonyolítjuk az egyébként is bonyolult régió helyzetét. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy a helyiek nem szereplői lesznek az eseményeknek, hanem megfizetik azokat. Fontos dolgok ezek, hiszen a szomszédságban történik mindez. Próbáljuk meg a problémáinkat félretenni, és kicsit másként gondolkodni. Én úgy vélem, hogy azt kéne létrehoznunk, hogy egyrészt stabilizáljuk az országot, másrészt pedig sokkal ellenállóbbá kell építeni ezt. Lehet, hogy egy ideig működik az, hogy megpróbáljuk stab- megpróbálunk stabilizálni egy régió, de hosszú távon csak az ellenálló képesség növekedése a megoldás, hogy az emberek befektetünk bele a demokráciába, az emberi jogokba, a szociális inkluzióba, illetve a gazdasági jogokba. Alapvetően arról van szó az arab tavasz kapcsán, hogy a polgárok nem bíznak az intézményekben, az állami intézményekben, tehát egy szociális szerződésre van szükség. A jelentésben azt kérjük, hogy egy új megközelítést alkalmazzanak, figyelembe véve a helyi társadalmat, a civil társadalmat, illetve az összes helyi résztvevőt. A fiatalokkal is számolnunk kell, hiszen a fiatalok jelentik ennek a, ezeknek a sokszor rendkívül fiatal társadalmaknak a legfőbb din- dinamikáját. Azt kérjük, hogy egy Erasmushoz hasonló euró-mediterrán ösztön program jöjjön létre, egy csereprogram, illetve nagyon fontos az is, hogy ne, á, ne értékesítsünk fegyvereket olyan rezsimeknek, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Az, hogy növeljük az együttműködést, nem jelenti azt, hogy nem kell földeríteni az összes olyan gyanús kérdést, amelyek kapcsolatban még nincs meg a végeredmény. Paradigmaváltásra van szükség, és reméljük, hogy ez a jelentés egyfajta előremutató utat jelent majd. Párbeszédre van szükség, együttműködése a déli szomszédainkkal. Köszönöm. Grazie, kollégád. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Most pedig a főképviselő asszony nevében megadom a szót Hán biztos úrnak. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is meg szeretném köszönni Benifei úrnak a jelentését, amely a régióról az arab tavasz óta eltelt évek összefoglalóját. Az arab felkelések óta sajnos nagyon sok követelése a lakosságnak megválaszolatlan maradt. Pedig csak demokráciát kértek, szociális helyzetük javítását, vagyis egy szóval egy bevonóbb, inkluzívabb kormányzást. Némelyik mozgalomra erőszakosan lecsaptak, Egyiptom, Tunézia, Szíria elsők között mozdultak meg. Az viszont tény, hogy a stabilitás hosszú távon nem garantálható, hogyha ilyen társadalmi feszültségek vannak. Az ellenálló képes társadalom mindig demokratikus, és demokratikus intézményrendszerek működtetik. Ezért le kell szögeznünk, hogy a Magreb és a Masrek régiót senki nem támogatja jobban, mint az Európai Unió. Mi vagyunk a Neighborhood South program révén a civil szervezetek legfőbb támogatója. Mindenhol vannak EU képviseletek, amelyek folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, konzultációkat, továbbképzéseket fejtágítókat tartunk. A jelentés rámutat arra, hogy az Európai Initiative for Democracy and Human Rights program is kiterjedten működik a térségben. Különösen a fiatalokra koncentrálunk, mert nem lesz egy társadalom ellenálló, jövőképes, hogyha a fiatal generációit, a saját fiataljait nem hozza helyzetbe. Az ő hangjukat meg kell hallani. Létrehoztunk egy szabad, cenzúrázatlan fórumot, ahol a fiatalok nyílt párbeszédet folytathatnak európai döntéshozókkal. Egy hónappal ezelőtt az 5 plusz 5 párbeszéd újraindult. Hangsúlyozni szeretném, hogy a civil szervezeteket a legnehezebb körülmények között is támogatjuk. Például Szíriában is ott vagyunk. Nemrég szerveztünk egy third party konferenciát a szíriai társadalom sebeinek begyógyíthatásáról. 400 civil szervezet vett ezen részt, mindegyiknek Szíria helyreállítása a szívügye. Tehát Európa megpróbálja a lakosság szavát eljuttatni a politikai vezetőkhöz. A mediterrán térség és főleg Szíria helyzete is csak akkor gyógyul majd, hogyha inkluzív, a lakosságot bevonó megoldás születik. A közel-keleti helyzet, az észak-afrikai helyzet korán sem ideális. Az arab tavasz vívmányai csak nagyon kevés helyen és korlátozottan érvényesültek. De az államot nem adjuk föl, minden politikai szereplővel tárgyalunk, és továbbra is segítjük a civil szervezeteket a szabad működésben. És persze tárgyalunk a kormányokkal is arról, hogy mit várunk tőlük. Mi ilyen szerintünk a jó kormányzás, és mit jelent az emberi jogok védelme. Ezt nyílt és magánbeszélgetésekben is mindig szóba hozzuk. A jelentéssel egyetértünk, támogatni akarjuk szomszéd országainkat, a társadalmi béke, társadalmi igazságoság és demokrácia építésében. Minden eseményt követünk, a céljaink azonosak, és reméljük, hogy megvalósul. Köszönöm szépen. Nem látom. Maria Arena asszonyt. Elvileg ő következne a Nőjogi Bizottság nevében. Ha megjön, akkor megadom neki majd a szót. Akkor most a frakciók szónokai következnek. Az Európai Néppárt képviselőtében másfél percre már Brocknak adom meg a szót.